Szanowni Państwo, pozwalam sobie <clears throat> otworzyć pierwsze... Hölgyeim és Uraim, engedjék meg, hogy megnyissam bizottságunk első ülését. Megtartjuk tehát a Regionális Fejlesztési Bizottság alakuló ülését a 2009-2013-as időszakra. Mindenkit emlékeztetnék arra, hogy bizottságunk jelenlegi formájában még csak a második ciklusban működik, ugyanis az előtt a bizottság csak a közlekedési bizottság részeként működött. Így aztán öt évi tapasztalatunk van, mint úgymond teljes jogú független külön bizottság. Most kezdődik tehát a második ciklus. Nagy megtiszteltetés számomra, hogy mai ülésünknek ezt a részét én vezethetem. Azért van ez így, mert az elnök és az első alelnök nincsen jelen, és én voltam a második alelnök az előző ciklusban, így aztán nekem jutott az a megtiszteltetés, hogy az ülés elején én lehetek a vezető elnök. Az elnök itt angolra vált, tájékoztatnám önöket arról, hogy mai ülésünk célja az igazgatóság létrehozása. Megtörténnek tehát a választások. Először meg kell választanunk az elnököt, majd pedig következnek az alelnökök. Hadd emlékeztessek mindenkit arra, hogy az eljárási szabályzat előírásainak megfelelően amennyiben egy jelölt van csak egy-egy pozícióra, akkor természetesen megvan a lehetőség arra, hogy közfelkiáltással szavazzunk. Természetesen, hogyha valaki titkos szavazást kér, mégpedig 8 tag kéri a titkos szavazást, akkor erre is lehetőség van. Ez áll az elnök, illetve az alelnökök választására is, tehát 8 tag kérhet titkos szavazást. Következnek tehát a választások. Először is következzen a tájékoztatás a szavazóképességről. az elnökválasztás kapcsán. Tehát megkérném a titkárságot, hogy tájékoztasson minket, hogy szavazó képesek vagyunk-e. Úgy tájékoztattak, hogy szavazóképes a mai ülés. Sor kerülhet tehát az új elnök megválasztására. Következő lépés a nevezésekről, illetve felhívás. Tehát kérnék mindenkit, hogy nyilatkozzon, hogy kit kívánna jelölni az elnöki pozícióra. Már van Nisztároly úr, az EPP csoport koordinátora tessék. Boldogan megtenném a jelölésemet. A regionális fejlesztés rendkívül fontos terület és bizottság, és ahogy az elnök úr el is mondta, most kezdődik a második ciklusunk, így aztán az EPP nevében Hübner asszonyt jelölném. Ő újonnan került be a parlamentbe, de nagyon ért a témához, meg vannak a megfelelő képesítési és ismeretei, így aztán a mi munkáknak nagyon fontos, hasznos lendületet adhat, de is kiváló elnök lenne, így aztán Danuta Hübnert jelöli az EPP csoport a bizottság elnöki posztjára. Köszönöm. Köszönöm. Az eljárási szabályzatnak megfelelően most megkérdezem a jelölése javasolt tagot, hogy erősítse meg, hogy elfogadja a jelöltséget. Igen, elfogadom. Köszönöm, mondja az elnök. Tehát a jelölésre javasolt személy elfogadja a jelölést, így aztán teljesítettük az eljárási szabályzat előírásait. Van-e más megjegyzés, illetve más jelölt az elnöki pozícióra? Természetesen ez erre joguk van, minden képviselőcsoport ezt megteheti, tehát más megjegyzések. Tessék, és kérem mutatkozzon be a felszólaló. Köszönöm, François. Fonszi vagyok a zöld képviselőcsoportból. Természetesen egyetértünk azzal, amit a frakciók javasoltak. A néppárt nevében a jelöltekkel egyetértünk teljes mértékben. Van egy kis kérdésem azért, hiszen Hübner asszony eddig európai biztos volt. Úgyhogy a bizottság az első téma, amivel foglalkozik, gyakorlatilag ilyen minőségében kerül beadásra, hát reméljük, hogy nem lesznek átfedések ebben a témában, és hogyan lehet kezelni ezt egyáltalán. Elnök, köszönöm szépen. Biztos azt, hogy fölteszem önnek a kérdést, kérem válaszoljon. Még nem vagyok a frakció elnöke, úgyhogy nem tudok javaslatot tenni erre a konkrét kérdésre, de el tudom képzelni, hogy hogyha fölmerülne bármilyen érdekellentét, akkor nyilván valamilyen megoldást találunk. A meghallgatás során, hogyha megválasztanak, és a bizottság elnöke leszek, akkor valamelyik helyettesemet kérhetem majd fel, hogy elnököljön. Ha ez a kívánság a zöldek részéről. Ez lehetne megoldás. De hadd mondjam el, mégpedig határozottan, hogy hiszek abban, hogy az Európai Parlamenti képviselőség és a szakbizottsági elnökség alapvetően önmagában nem képvisel érdekellentétet. És biztosíthatom önöket arról, hogy mindent megteszek annak érdekében, hogy ezt elkerüljem, ha bármi nemű gyanúja ennek felmerülne. A szabályok értelmében maga ez a tény nem vezethet ilyen helyzetre. Úgyhogy úgy hiszem, hogy erre a konkrét helyzetre is találunk majd megoldást, amit a kollega felvetett. Köszönöm. Yes, thank you. If there is no other comments and remarks. Köszönöm, hogyha más megjegyzés nincsen, és nem kér senki titkos szavazást, akkor bejelenteném, hogy megválasztottuk Danuta Hübnert. Uh, uh, uh, Köszönöm szépen. Most a feladatom, hogy átvegyem az elnöki szerepet, következő lépésben pedig nevezetem tehát az alelnökök megválasztását. A fórum nem változott, de, illetve az a mm, szavazóképesség továbbra is fennáll, úgyhogy ezt nem kell megismételnünk, most pedig megkérdezném hogy van-e jelöltünk az első alelnök posztjára. Na nem kell eltessék. Köszönöm, Hübner asszony. Először is engedjem meg, hogy gratuláljak megválasztásához. Sok sikert kívánok elnöki munkájához. Meg kell mondanom, nagyon várom már a közös munkát. Remélem, hogy a bizottságtól a parlamenthez való átköltözés ez ökkenőmentesen zajlik majd, és a strukturális politikával kapcsolatos elképzeléseit együtt kidolgozhatjuk. Mr. Georgios Travakakiszt javasolnám a képviselőcsoportom nevében az első elnök helyettesi pozícióra egyébként krétai, és igen, sokat dolgozott már a strukturális politika területén, tehát őt jelöljük első alelnöknek. Köszönöm, mondja az elnök asszony. Konstance, én is úgy tudom, hogy Starverkakis úr elfogadta már előre az esetleges jelölést. Tessék, Stavrakakis úr, parancsoljon! Igen, boldogan elfogadom a jelöltséget. Remek, köszönöm szépen. Most kérdezem, hogy van-e más jelölt? Első alelnökre tehát kívánna valaki más személyt jelölni? Úgy látom, hogy nem. Ennek megfelelően tovább léphetünk, következhet a szavazás közfelkiáltással. szabad hozzátenném még azt is, hogy az összes jelöltől megkaptuk a pénzügyi érdekeltségekről kapcsolatos eh, nyilatkozatot, tehát az ilyen irányú feltételek teljesültek. Tovább léphetünk tehát a következő választásra, kérem a javaslatokat a második alelnök pozíciójára. Fanny Niszler úr, tessék. Köszönöm, elnök asszony. Először is engedjem meg, hogy tolmácsoljam elégedettségünket megválasztása kapcsán, és gratulálunk. Második alelnöki posztra Marcos Pipert jelölnénk. egyébként már a legutóbbi ciklusban is parlamenti képviselő volt, és nagyon sokat dolgozott ebben a bizottságban. Markus Piper, tehát jelöltünk a második alelnök pozíciójára. Köszönöm. Kérném a jelöltet, hogy erősítse meg, hogy elfogadja a jelöltséget. Nos, elnök asszony, én is gratulálok megválasztásához, és boldogan vállalnám az alelnöki posztot, szívesen dolgoznék önnel. Köszönöm, mondja az elnök. Következő kérdésem, hogy van-e más jelölés a második alelnök pozíciójára? Úgy látom, hogy nincsen. Tehát szavazás közfelkiáltással. Márkusz, kérlek, fáradj fel hozzánk az a melvényre. Köszönöm szépen, akkor tovább is léphetnénk, következzen a rend következő pontja a harmadik alelnök megválasztása. Jó napot kívánok, elnök asszony! Először is engedje meg, hogy gratuláljak új posztjához a Regi Bizottság elnökeként. Üdvözlöm a bizottságunkban, és az ALDE csoport részéről Filisz Huszmanova asszonyt jelöljük harmadik alelnöknek. Huszmanova asszony az előző ciklusban is a szakbizottság tagja volt, sőt alelnöke. A frakciónk őt támogatja. Sajnos személyes problémáknál fogva nem jelenhet ma meg, jelenhetett meg a mai ülésen, ezért elnézést kér, és kérte, tolmácsoljam, hogy elfogadja a jelölést. Köszönöm szépen ezt a nyilatkozatot. Kérdezem, hogy van-e más jelölt a harmadik alelnök posztjára? Ha nincsen, akkor ismét közfelkiáltásra szavazhatunk. Most pedig tovább léphetünk az utolsó szavazásra, ami a negyedik alelnök megválasztása. Jelöltek. Tessék. Igen, elnök asszony. A zöldek Mikaris Tromopoulos görög kolléga jelöltségét javasolja Tesszalonikiból, akit rendkívül érdekli ez a témakör, és nyilván az egész földközi tengeri térség. Szeretném megragadni az alkalmat, hogy elnök asszony munkatársaival együtt igen kiváló jövőbeli munkát kívánok önnek. Köszönöm. Tremopoulos, uh, do you agree? Köszönöm szépen. Egyetért a jelöltségével? Köszönöm szépen. Ami engem illet, én is szeretnék gratulálni önnek megválasztásához az elnöki posztra, és szeretném elmondani, hogy örömmel vállalom a jelöltséget. Elnök asszony, köszönöm szépen, kiváló. Van-e még valaki, aki erre a feladatra jelölt lenne, hanem akkor szavazhatunk közfelkiáltással. Szeretnék mindenkinek köszönetet mondani ezért az igen gyors eljárásért, és talán két percet szeretnék szánni arra, hogy köszönetet mondjak önöknek. Nagyon nagyra érdékelem a bizalmukat, Ami engem illet, szeretnék hatékonyan tevékenykedni elnökként a bizottságban, és szeretném, hogyha közös kihívásainkkal közösen tudnánk szembenézni, minden frakcióval. Arra alapozunk, amit ez a szakbizottság már korábban elért, hiszen elég komolyan dolgozott az elmúlt öt évben, és azt is remélem, hogy nem csak politikai vitának nézünk elébe, ami alapvetően fontos lesz az elkövetkezendő időszakban, hanem konkrét eredményeket is fel tudunk majd mutatni a szakbizottságon belül, meg tudjuk védeni azt, amit képviselünk, és nagyon remélem, hogy kreatív szellemben fogunk tevékenykedni együtt. Még egyszer nagyon köszönöm. Most pedig azonnal áttérhetünk a szakbizottsági ülésre. Úgyhogy hivatalosan lezárom ezt az alakuló ülést, és kezdjük a szakbizottság rendesülését, amelyhez rendelkezünk egy napi rendtervezettel. Ezt mindenki megkapta, és mindenkinek meg is van ez, ugyanis az első pont a napi renden, a napi rend elfogadása. Szeretnék tájékoztatni mindenkit arról, hogy nem kaptunk olyan javaslatot, amelynek az volna a célja, hogy változtassunk a napi renden, úgyhogy hogyha most nem kíván senki ilyen jogával élni, akkor a napi rendet az elfo- a kiosztottak alapján elfogadottnak tekintem. A kérdésem tehát az, hogy van-e változás, nincs, akkor elfogadtuk a napi rendet. Köszönöm szépen. Szeretném azt is elmondani, hogy a Regi Szakbizottság április 16-ai ülésének jegyzőkönyvét kiosztottuk, de ezt nem kell elfogadnunk, annak ellenére, hogy mindenki megkapta már, úgyhogy jöhet is a harmadik napi rendi pontunk, az elnök közleményei. Csak három dolgot szeretnék mondani. Először is azt, hogy ami a költségvetési véleményt illeti, ez rendkívül sürgős téma a napi rendünkön az elkövetkezendő hetekben. Emlékeztetni szeretnék mindenkit arra, hogy volt már egy kijelölt előadónk a vélemény elkészítésére, a 2010-es költségvetésre. Petre asszony volt ez a néppárt nevében, de őt nem választották újra. Úgyhogy az a kihívás áll előttünk, és azért fogalmazok így, mert rendkívül rövid idő áll rendelkezésünkre. Tehát az a kihívás áll előttünk, hogy a költségvetés véleményét hagyjuk jóvá. De ehhez előadóra van szükségünk. A hagyományok értelmében az ilyen esetekben, amikor nagyon rövid az idő, és relatíve kevés az ellentmondásos téma, akkor általában az elnököt szokták javasolni előadónak. Gyakorlatilag ez is a javaslat, amiben megegyezhetünk, hogy a 2010-es költségvetéssel kapcsolatban az elnök lenne az előadó. Úgyhogy ez a kérdés, amit fel szeretnék vetni. Tessék, Lambert. Köszönöm, elnök asszony. Úgy gondolom, tökéletesen igaza van, Petra asszonyt nem választották újra. A bizottságunknak azonban továbbra is be kell töltenie a feladatát a költségvetés előkészítésében, véleményeznünk kell. Legalábbis ez így történt a korábbiakban. Nevezetesen, hogy az elnök veszi át ezt a feladatot, és tesz meg mindent annak érdekében, hogy az eljárás során a megfelelő időpontban megszülessen a vélemény. Nos, ami a dokumentumot illeti, szeretnék hangsúlyozni különösen egy gondolatot – mint regionális fejlesztési szakbizottság a korábbiakban nagyon sok innovatív projektet javasoltunk. Elnézést szeretnék közbeszólni, ez a napirend ötödik pontjához tartozik, mondja az elnök asszony. Most csak egyet kell értenünk abban, hogy lesz-e más előadó. Az eljárást elfogadom, és akkor a hozzászólásomat később szeretném elmondani. Elnök, van-e még valakinek hozzászólás? Igen, Sátor asszony. Köszönöm szépen, elnök asszony. Először is. Most mondta azt, hogy ahol ö, valamilyen érdekellentét merül fel, akkor ön azonnal reagál erre. A költségvetés természetesen az egyik olyan téma, amit a bizottság javasolt, és hogyha ön elnöki minőségében elvállalja ezt a feladatot, szerintem ez problémás lenne. Úgyhogy jó lenne, hogyha az egyik alelnök venni át ezt a feladatot, függetlenül attól, hogy szerintem lényegi vitára van szükség erről a témáról. Elnök, köszönöm a megjegyzését ezzel semmi gond. Hogyha az első alelnököt akarják javasolni, nincsen ezzel semmi gond. Van-e még megjegyzés a témához? Králi ez asszony. Köszönöm szépen, elnök asszony. Ami a mi frakciónkat illeti, támogatnám azt a javaslatot, hogy az elnök vegye át ezt a feladatot. Szerintem semmi gondot nem okozna ez, mert legalábbis az elmúlt egy vagy két év során a költségvetése vita folyamán a szakbizottságnak nem volt semmi gondja a bizottsággal. A bizottság és a parlament együtt állt szemben a tanácsal. Úgyhogy nem látom ezt az érdekellentétet. Annak ellenére a vita során szeretném támogatni azt a projektet, ami tavaly került bevezetésre a költségvetésre, garanciára van szükségünk, hogy ez bekerül a jelenlegi bizottságba. Fanny Roy úr utalt erre, ugyanis két éves projektek születtek, és a 2010-es költségvetésbe be kell, hogy kerüljön. Elnök, még egyszer meg szeretném jegyezni, hogy az ötödik pontban fogunk erről beszélni, de Setter asszony javasolt valamit, nem tudom, van-e még ehhez hozzászólás? Parancsoljon! Parancsoljon! Köszönöm, elnök asszony. Én vagyok a jövő éves költségvetés előadója, és ebben a minőségében, mint póttag, szerény póttag, szeretném hangsúlyozni, hogy a vitánk a tanácssal folyik. A költségvetési tervezetet a parlament tagjai módosítják, úgyhogy az előzetes költségvetés tervezet rendkívül fontos háttéranyag. Úgyhogy semmiféle gondot nem látok abban, hogy az új elnök és a regionális fejlesztési biz- politika volt biztosa vállalja el ezt a feladatot. Szerintem nonsens, hogy, hogy vitát folytassunk erről, hiszen a viták célja az a költségvetés tervezet, amelyet a tanács július elején készített. Köszönöm, elnök, köszönöm szépen a megjegyzését. Még valami hozzászólás esetleg? Akkor Kossáter asszonyt szeretném megkérdezni, hogy fenntartja az álláspontját. Ebben az esetben a koordinátor, koordinátorok ülése foglalkozhatna vele. Parancsoljon szeretnénk fenntartani az öldek nevében az álláspontunkat. Elnök. Jó, akkor a koordinátorok fognak foglalkozni ezzel a témával. Tájékoztatásképpen el szeretném mondani, hogy a rendesülést követően kerül erre sor. Most csak azt szeretném bejelenteni, hogy a módosítások határideje augusztus 10-e, a szavazásra szeptember másodikán az ülés elején kerül sor, mert nincs sok időnk. Úgyhogy egyetértettünk abban, hogy hogy az előadóval kapcsolatos kérdést a koordinátorok ülésén tisztázzuk. Második bejelentésem ezen napi rendi pont értelmében az új biztos meghallgatására vonatkozik, tehát a regionális politika témájában. Bizonyára tudják önök is, hogy a július 9-i elnökök értekezete hagyta azt, hogy egyszerűbb eljárást folytassunk le a meghallgatás során. Szeptember másodikán jelenik meg a szakbizottságunk előtt a kinevezett biztos jelölt. Ezután következik a koordinátorok ülése, amely értékeli a meghallgatást, és ennek eredményét az elnökök értekezet elé terjeszti. Valószínűleg ez lesz az összes feladatunk. A szeptemberi plenáris ülésen kerül sor a szavazásra. A második dolog, amiről tájékoztatni szeretném önöket, ahhoz kapcsolódik, ami önök előtt található, a kohéziós politikára vonatkozó dokumentumokról van szó, illetve a regionális fejlesztési politikáról. Több anyagot is találnak, amelyek hasznosak lesznek az önök számára valószínűleg. Sajnos egyenlőre csak angol nyelven állnak rendelkezésre, de a többi nyelven is megkapják majd őket szeptemberben elektronikus úton. Nagyon fontos az új képviselők számára itt a szakbizottságban, hogy tudják, hogy a politikát illetően az információ, amelyel foglalkozunk itt, szintén megtalálható itt, de ugyanakkor gyakorlati jellegű információk is találhatók itt a szakbizottság mindennapi munkáját illetően. A titkárság feladatát illetően, a frakciók tanácsadóit illetően, és még nagyon sok más területről. Hogyha további információra van szükségük, akár a politikát illetően, akár a szakbizottsági titkárságot illetően, ezek bármikor hozzáférhetőek, hogyha szükségük van rá. De ez volt a harmadik és utolsó bejelenteni valóm. Most akkor következik a negyedik pont, hogyha nincs más megjegyzés. Ez pedig az ülésnaptár megerősítése 2009-re. Ezt is kiosztottuk, és szeretném önöket arról is tájékoztatni, hogy az ülés naptárt a korábbi szakbizottság egyhangúan elfogadta. Ha nincs változtatási igény, akkor nincs szükség szavazásra, és ebben az esetben a 2009-es szakbizottsági napokat ratifikálni kell. Úgy látom, nincs senki, aki hozzá kíván szólni ehhez a ponthoz, úgyhogy ezt is elfogadottnak tekintem. Most pedig az ötödik pont következik, ez a 2010 évi költségvetés harmadik szakasza. Nyilván rendkívül fontos pillanatról van szó az év során, illetve a munkánk egyik legfontosabb része itt a szakbizottságban. A titkárság időközben készített egy véleménytervezetet, amit szintén kiosztottunk önöknek, és azt is el szeretném mondani ismételten, amit a bevezetőmben már elmondtam, hogy a módosító indítványok határideje a ö, véleménytervezetet illetően létezik. Erről szavazni is fogunk, illetve a módosításokról is a következő ülésünk elején, vagyis szeptember másodikán. Most pedig meg szeretném nyitni a vitát mert úgy értettem Konstanca Krelletől és Van Isztejről kollégáktól is, hogy szeretnének hozzászólni, úgyhogy akkor megnyitom a vitát. Ehm, Köszönöm, elnök asszony. Hát szerintem hosszas vitára nem kell most sort keríteni, ugyanis nagyon sok ide tartozó téma olyas, amivel már a regens fejlesztési szakbizottságban már foglalkoztunk, például az ötös pont. Hogyha a tanács csökkenti a regens politikára jutatott összeget, akkor ez egy adekvát és szükséges válasz, és ez a szakbizottság meggyőződésének megfelelő. Tennünk kell annak érdekében, hogy a költségvetés az eredeti szinten maradjon. Ezek tehát ide bekerültek, és ez nagyon jó. Kezdeményeznünk kell tehát a szakbizottságunk részéről. Én nem ezzel kapcsolatban kértem szót, hanem a negyedik pont kapcsán. Ez is szívünkhöz közen álló kérdés. Tudom, hogy minden bizottság, ez a szakbizottság is tavaly innovatív kísérleti projektekbe kezdhetett. Mi három külön témát választottunk. Először is a kohézió, globális szinten értelmezve. Ezt nagy érdeklődéssel követtük, kíváncsi voltak, kíváncsiak voltunk arra, hogy a 20-30 évben ez hogyan működött, volt-e az unión belül valódi kohézió, milyen konzekvenciákat lehet ebből levonni, és hogyan lehet ezt globális szintre kibővíteni. Az ensz beszélhetünk talán erről. Ez az egyik projektünk, két éve dolgozunk ezen. És hogyha pozitív eredmények születnek ebből, akkor ez egy állandó költségvetési tétellé változik, és állandó finanszírozást biztosítunk ennek. Két további projektünk van, az egyik itt is szerepel, az egyik az Erasmus, tehát támogatunk speciális menedzsereket regionális szinten. Ez volt az Erasmus projekt, és aztán a harmadik pedig a roma közössége volt kapcsolatos az Európai Unió különféle sarkaiban az Erasmus-t kivettük, ez nem volt a 2010-es költségvetés része, de szeretnénk nem csak a négyes pontot hangsúlyozni szeptemberben, vagy minél előbb, hanem az előmenetellel kapcsolatban is tájékoztatást szeretnénk kapni a bizottságtól, ugyanis a szakbizottság nagyon lelkes volt, most azonban tudni szeretnénk, mit értünk el eddig. Tehát itt a projektenkénti két milliót reméljük sikerül beépíteni a költségvetésbe, de emellett plusz információt is szeretnénk eh, kapni ezzel kapcsolatban. Mi történt eddig? Konstantin Král, parancsoljon! Igen, köszönöm szépen, elnök asszony! Én is emlékeztetni szeretném a kollégákat arra, tennünk kell annak érdekében, hogy a költségvetésbe tavaly beillesztett kísérleti projektek folytatódjanak. Megfelelő pénzügyi támogatást kell ezt biztosítani, és nagyon hasznos lenne, hogy az Európai Bizottság egy jelentést tenne közzé azzal kapcsolatban, hogy eddig tulajdonképpen mi történt. És idén, mivel kísérleti projektek általában két éves időszakra szólnak, talán idén nem új kísérleti projekteket kellene javasolnunk, hanem ehelyett meg kellene nézni, mi történt a tavaly indítottakkal, és tegyünk annak érdekében, hogy észszerűen kellőképpen alkalmazzák ezeket, és aztán egy új stratégiát kell kialakítanunk a kísérleti projektek alapján, itt kellene folytatnunk a munkánkat. Azt hiszem, hogy így kellene eljárnunk, és így kellene megfogalmazni a véleményt is, hogy ezt figyelembe tudjuk venni, ezt is eh, tehát ilyen értelemben módosítani kellene ezt. Köszönöm. Ja, Frau Vorsitzende, Nem tudom, hogy hallanak -e engem. Igen, köszönöm. Egy kérdést szeretnék csak feltenni. Ha jól tudom, 2010-es költségvetési anyagban még a Jaspers és az Erasmus is szerepelnek. Kérdezni szeretnék valamit. Ha jól tudom, a tagállamoknak a regionális fejlesztési alapal kapcsolatos teljes dokumentációt be kell nyújtaniuk az évi, a tavalyi év végével lezárólag, és az Európai Bizottság kielemzi azt, hogy a tagállamok a kifizetéseket, visszatérítéseket eh, hogyan kezelik, mire jogosultak. Itt a kohéziós alapokkal kapcsolatos ütemezés még nem zárult le azonban. A tagállamoknak még van idejük, hogy a dokumentációt benyújtsák a kohéziós alapokkal kapcsolatban, e közeljövőben. De itt nem beszélünk a regionális alap programjainak teljesítéséről, a tagállamok részéről. És lehet, hogy ez a 2010-es költségvetésre is kihatása lett, de lehet nem értem a dolgot. Tehát mi most, ha jól értem, 2010-ről beszélünk. De mi van az eredményekkel, amelyek a 2004-2006-os strukturális alapidőszakra vonatkoznak? Az Mi történt a, a dokumentációval, a tagállamok benyújtottak? Valaki még jelentkezett? Igen, elnök asszony, köszönöm, kedves kollégák. Ehhez kapcsolódik ez a kérdés. Hallottunk arról, hogy a pénzek nem érkeznek meg. Nagyon fontos, hogy beszéljünk a költségvetési tervezet vitának keretén belül itt most csak egy ideiglenes jelentésről, jelenségről van szó, tenni kell vagy nem kell tenni, további információra van szükség, mégpedig nagyon pontos információra, hogy lássuk, mi a helyzet, ami a forrásokat illeti, illetve a végrehajtást illetően is, és hogy mennyi pénz maradt egyáltalán. Thank you, Madam Chair. I... Köszönöm. Magyarul fogok beszélni. Kollégák, engedjék meg, hogy a költségvetési egyeztető eljárásról röviden beszámoljak, hiszen azokat a kérdéseket, amelyeket most itt a bizottság tagjai fölvetettek, az egyeztető tárgyaláson is megtárgyaltuk, és a parlament nevében a parlamenti delegáció egy egyoldalú nyilatkozatot tett. Ebben az egyoldalú nyilatkozatban egyrészt üdvözöltük a bizottságnak azokat a lépéseit, amelyekkel a kifizetések felgyorstását megpróbálta elősegteni ugye tavasszal erről a parlament is hozott döntéseket és további egyszerűstéseket eljárási könnytéseket eh, javasoltunk. másik irányban pedig örülök hogy itt fölmerült ez a gondolat hogy nem elég azt megnézni hogy elköltik e a tagállamok a pénzeket hanem avval is foglalkozni kell hogy ezek vajon mennyire hatékonyak, mennyire szolgálják azt a célt, amiért az európai polgároktól végül is ezt a pénzt átcsoportosítjuk. Ezzel kapcsolatban fölhívtuk a figyelmet ebben a nyilatkozatban arra is, hogy ez a költségvetés, amelyet most készítünk, ez a krízis idején zajló költségvetés. Akkor, amikor azt látjuk, hogy az Európai Bizottság mindenfajta mentő terveket kovácsol és próbál ahhoz pénzeket összeszedni, nem lehet eltekinteni attól, hogy hatalmas összegek állnak a kohéziós politikában rendelkezésre, olyan célokra, amelyek alkalmasak a gazdaság lendületbe hozatalára. Kérdés, hogy a tagállamok minden programja e ennek a célnak. A lehetőségek a tagállamok számára nagyon szélesek, de talán érdemes lenne fölhívni a figyelmet arra, hogy módjukban áll újra gondolni a programjaikat, és sokkal célzottabban költeni például a GDP növekedésére, a kis közepes vállalkozások megsegítésére, az állások megvédésére, vagy esetleg újak keletkezésére. Egy ilyen szellemű egyoldalú nyilatkozatot tett a konciliáció folyamán az Európai Parlament, és azt az információt kaptuk, hogy a tanács szimpátiával tekint erre a kérdésre, de a dolog fontossága miatt e, erre szeretne a maga részéről novemberben visszatérni a záró konciliáción, és várhatóan egy kétoldalú elkötelezettség lesz ebbe az irányba. Én amennyire ismerem a mi bizottságunknak a gondolkodását és a, a terveit, ez teljes mértékben megfelel ennek a bizottságnak a programjának is. Mint a 2010-es raportőr egyébként különös figyelemmel fogom kísérni a regionális fejlesztési kérdéseket, és azt gondolom, hogy a mozgásterünket, ami kicsi, ki fogjuk használni. A mm, jelen fázisában, ami itt áll előttünk javaslat, azt én teljes mértékben támogatni tudom. Köszönöm a figyelmet. Köszönöm szépen, elnök asszony. Azt hiszem, hogy a Költségvetési Szakbizottság megkapja majd az adatokat az Európai Bizottságtól a végrehajtással kapcsolatban is, tehát mi is hozzá fogunk majd könnyebben jutni ezeket az ezekhez az adatokhoz. Egy megjegyzésem lenne csak. Amikor megkapjuk a számadatokat, akkor a 2008-as költségvetéshez kapcsolódnak ezek, és 2008 volt az az év, amikor sok operatív program csak elfogadási szakaszban volt és tudjuk, lehet, hogy még nem tudjuk most, de négy hét múlva tudni fogjuk, hogy a programok kifutási ideje nagyon nehéz, különösen bizonyos régiók esetében. Ezt is figyelembe kell venni, hogyha a források felhasználási rátáját nézzük 2008-ban, ez nem lesz olyan magas, mint amennyire magasnak mi szerettük volna ezt látni, de szeretnénk, hogyha gyorsan reagálnánk, a 2010-es költségvetés vonatkozásában De nem szabad elsietni ezeket a csökkentéseket a 2010-es költségvetés vonatkozásában. Figyeljünk arra, hogy kettő vagy legkésőbb három évvel a program indítása után eh, kezdődik a pénzek lehívása, ehhez viszont a régiónak meg kell már korai időszakban lennie, a rendelkezésre kell állni a forrásoknak. Nem lehet ezt állandóan elhalasztani. 2009-ben azt a pénzt, amelyet nem használtak fel, nem lehet 2013-ra halasztani, ugyanis ha így járunk el, nem lesz egyszerűen rend, költségvetési rend. Ragaszkodnunk kell ahhoz, hogy gyorsan, jól, hatékonyan működnek a programok a parlamentben meghatározott céloknak megfelelően, de azt is biztosítani kell, hogy a pénz rendelkezésre álljon, hogy megfelelő időpontban tudják ezt felhasználni. A tapasztalatom ezzel kapcsolatban, hogy a bizottság, az Európai Bizottságnak elég jó a rálátása erre, és rendelkezés is bocsátja a pénzt, és kiegészítő pótköltségvetéssel később korrigálni tudják, hogyha nem áll rendelkezésre a pénz, de minden esetre a szakbizottságunk politikáját követnünk kell. Tehát az, hogy visszatérünk ezekre a számadatokra a költségvetés tervezet keretén belül, a tanács eddig nem a parlament és a régiók érdekét szolgálta, ezt ki kell mondani. Köszönöm, vannak-e a költségvetéssel kapcsolatban egyéb megjegyzések? Kérdezem, hogy az Európai Bizottságnak van-e itt képviselője, és kíván-e valaki ehhez közülük hozzászólni, hogyha nem, akkor minél előbb megküldjük majd az információkat, a titkárság erről gondoskodik, most pedig megadom a szót a kolléganőnek. Egészen röviden. Benyújtunk most, majd a zöldek nevében módosító indítványokat. Véleményünk szerint nagyon sok pénz nem követi a céljainkat az éghajlatváltozás kontextusában. Gyakran ellentétesek, ellentétes lépések történnek a környezetvédelmi jogszabályokkal, ezzel kapcsolatosak a módosító indítványaink. Szeretnénk, hogy a költségvetés ebbe az irányba mozdulna el, új költségvetés tételeket nem fogunk javasolni, de az, amit már kísérleti projektek vonalán elfogadtunk, egyetértünk azzal, hogy ezeknek folytatódniuk, ezeket majd le kell zárni, ezeket ki kell futtatni. Támogatjuk tehát azon képviselőcsoportokat, amelyek eh, azt javasolták, hogy ez a két kísérleti projekt folytatódjék. Köszönöm. Van-e egyéb megjegyzés? Jó, akkor megállapodunk abban, hogy a titkárság megkapja, illetve megszerzi az információt, amire szükség van, és minél hamarabb elküldi önöknek. Megerősíteni kívánom azt, hogy amikor a bizottság az előzetes kötelezettségvállalásokat, javaslatokat a következő évre előkészíti, általában két tényező, legalább két tényezőre épít. Először is az egyes operatív programok előmenetele, aktuális előmenetele, de megvizsgálja a programokkal kapcsolatos korábbi tapasztalatokat is annak érdekében, hogy a megfelelő döntést meg tudja hozni. Tehát a titkárság ezt megteszi, jó, köszönöm szépen. És a határidő augusztus 10-e. Ezt ismételten meg szeretném erősíteni. Köszönöm. Lépjünk akkor az utolsó napi rendi pontunkra. Az egyebek kérdések következnek. Igen. Van-e valakinek egyéb kérdése? Felkínálnak-e valamit vetni? Hogyha nem, akkor az ülést lezárom. Kérem az elnökséget, illetve a koordinátorokat, hogy maradjanak a koordinátorok ülésére. Többieknek pedig nagyon kellemes nyarat kívánok.